hátul, hogy foglaljanak helyet, üljenek le. Négy témában kell szavaznunk a mai napon. Mindenkinek itt van a szavazókártyája? Na, még Izabelnek is itt van a kártyája, remek. Inkább úgy teszem fel a kérdést, hogy van, akinek nincs itt a kártyája? Akkor azt a következtetést tudom levonni, hogy mindenkinek itt van a szavazókártyája, akkor a tesztszavazást most megejtjük. Ki szavaz rám? A szavazást megnyitom. Tessék szavazni. Richard Corbett úgy látom, hogy ellenem szavazott. A szavazást lezárom. Lezárom. Ketten nem szavaztak. Nem akarnak rám szavazni, látom. A szavazást lezárom. Rendben van, köszönöm. A próva szavazás véget ért. Akkor most nézzük a komoly témákat. Az első témánk a külső vizeken halászó flották fenntartható kezelése. Ez egyszerű téma, egyetlen szavazásra kerül sor. A szavazást megnyitom. Le vote est clos. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Ez rendkívül rövid szavazólista volt, egyetlen szavazás. Most rátérünk a hosszabb szavazólistákra, mert egy nagyon komoly technikai jellegű téma következik. Tehát akkor kezdjük is meg a szavazást. 17-es módosító, a szavazást megnyitom. Pákó, kérlek szépen. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 18. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 311. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 309 mellette. Itt a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 310. A szavazást megnyitom. Le vote est clos. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 312. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Egyes kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Kettes kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Háromszázhuszonkilenc. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 24 és 332, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Egyet több szavazat van, egyel több néppárti szavazat, mint lehetne. Rendben van, megegyeztek? Elutasítottuk. 324. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 414. Illetve 361 és 362 mondja az elnök, tehát 361, 362, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 29. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 363. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 30 és 364 ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Négyes kompromisszum. A szavazást megnyitom. Elfogadtuk. 46-os módosítóra ugrunk. A szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk. 397-est visszavonták. A 415-ös következik, mert a többi kiesett, tehát 11. oldal 415. A szavazást megnyitom. Mindenki megtalálta? 415. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 416. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 418. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 417. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. ...419. A szavazást megnyitom. A szavazat lezárom. Elutasítottuk. 420. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 421. A szavazást megnyitom, és csöndet kérek. Valaki azt mondja, hogy hiba van? Ja, hogy ön képviselőasszony rosszul szavazott, csak a képviselőasszony ezt mikrofonon kívül mondja, úgyhogy sajnos a tolmácsok nem hallják, hogy mi a probléma. Melyik módosítóról van szó, kérdezi az elnök. A 420-asról újra fogunk szavazni. Egyetértenek a képviselőtársak? Ez azért eléggé bosszantó. 420. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 421. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 422. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 36, 423 és 424 ezek egymással megegyeznek. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Ötös kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 64-es következik, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 429 és 431-ben a szavazást megnyitom. elutasítottuk. 431-432, ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 433-434, ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 435-436, ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 437. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 438. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 65. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 66. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 439. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Egyetlen támogató szavazat sem volt. 440. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 441. Me- a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 442. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 443, 444, ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Hatos kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 449. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 4.50. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 4.51. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 70. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Csöndet kérek itt az elnöki pulpituson. Thank you, köszönöm. Hol is tartottam? 71. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 452. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 72. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetvenhármas következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 74. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 37. A 75-ös következik. A szavazást megnyitom. 75-ös. Biztos, hogy a 75-ös következik? Kérdezi az elnök, a titkár azt mondja, hogy igen, a szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetes kompromisszum következik, kedves kollégák. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 80-as módosító. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 468. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 469. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk.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 Elfogadtuk. Négyszázhetvenkettő. A szavazást megnyitom. A szavazást megnyitottam. Hajrá, mozogjanak a kollégák. Jó, akkor a szavazást lezárom. Négyen nem is szavaztak. Négyen nem szavaztak. Természetesen joguk van nem szavazni. Tehát elfogadtuk. ...82 és 474, ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 475. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 476. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 43. A szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk. 83-ast visszavonták, 477. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 478, 479. Ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 480. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 481. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 482. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 44. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 484. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 483. A szavazást megnyitom. szavazást lezárom. Elfogadtuk. 85. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Úgyhogy a 487-es következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk illetve elnézést mondja az elnök, elutasítottuk. 86. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 489. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 488. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 490. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 491. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 492. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 493. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadjuk, mondja az elnök. Illetve, bocsánat, 13-13, vagyis elutasítottuk az én módosítom volt, úgyhogy bepróbálkoztam, hát ha sikerül elfogadtatnom, de hát nem jött össze. 494. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 8-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Lépjünk tovább. Kilences kompromisszum. A szavazást megnyitom. Kilences kompromisszum. Figyelem, figyelem. On a voté le compromis, oui. On a voté le compromis, pardonnez-moi. On a voté le compromis. Tehát a nyolcas kompromisszumról szavaztunk, ezt elfogadtuk, úgyhogy mehetünk tovább a kilences kompromisszumra. A kilencesről, kilencesről mindenki szavazott? Jó, akkor a szavazást lezárom. Elfogadtuk egyhangulag. 517-es következik. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 518 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 519, 520, 521, 522. Egy csomagban szavazunk ezekről. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 92 mellette illetve a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 523. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 524. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 53, 525, egyforma. A szavazást megnyitom. 53 és 525. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Ötszázhuszonhat, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 528. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 54, 530 és 529 ugyanaz. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk mindegyiket. 531. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 93 532 ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 10-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 544. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 545-546 ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 547, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 94, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 548. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 95. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 549. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 550. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 551. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 552. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 96. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 97-est visszavonták, 553. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 557 és 554 ugyanaz, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Passons au compromis 11. 11-es kompromisszumos módosítom, megnyitom a szavazást. Elfogadtuk ezt a kompromisszumos módosítót. 556-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 557-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 98-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 559-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 99-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 562-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 563-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 564-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 565-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 566-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 567-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 568-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 569-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 570-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. Százas, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 12-es kompromisszumos módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 574-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A szavazás alatt kérem, Barbara. Köszönöm. ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 577-es és 78-as, ezek egyformák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötszáznyolcvanas. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 102-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 103-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 581-es. Megnyitom a szavazást. lezárom a szavazást, elutasítottuk. 104-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 105-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. nagy az egység itt ezekben a témákban. 106-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 107-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 582-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 108-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. Most jönnek a mellékletek. 583-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 584-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 585-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 109-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 110, es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 586-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 111-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 112-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 588-589-esek egyformák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 590-es és 91-es egyformák. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 592-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 593-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 594-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 595, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 596-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 113-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 114-es megnyitom a szavazást. Nem, az én listámon nincs tömbös szavazás, blokkban szavazás. Egyet értek, hogy lehetne, de a, muszáj követnem a szavazólistát. 114-es. Igen, fölvethetném, de aztán lehetne egy ellenvetés, az mindig lehetséges, úgyhogy én azt mondom, hogy gyorsabb, hogyha végigcsináljuk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 115-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 116-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 117-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 118-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 119-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 120-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 597-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 121-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 122-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 123-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 124-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 125-ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 126-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 598-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 127-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 128-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 129-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 130-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 131-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 132-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 133-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 134-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 135-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 136-ost visszavonták, 599-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 137-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 138-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 139-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 140-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 141-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 142-es megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 143-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 144-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 145-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 146-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 147-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 148-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 149-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 150-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. Most viszont itt tényleg lehet blogban szavazni. 600-as, 601, 602, 603, 604-es egyben megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 151-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 605-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 606-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 607-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 608-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 609-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 610-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 611-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most megint blogban tudunk szavazni. 6, 12, 13, 14, 15, 16-os. Krisztensen kolléga módosítói, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kostász, Kostász. Hely, Kostász. Köszönöm. Mi van? Mikrofonon kívül szól hozzá a képviselő. Most szavaztunk blogban a Christensen módosítókról, és most vagyunk a 617-esnél, ami két részből áll. Az első részről szavazunk. Megnyitom a szavazást. 617-es első része. Zárom a szavazást. Elfogadtuk. Második része a 617-esnek. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Százötvenkettes. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 153-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 154-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 155-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 618-as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 620-as. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Úgyhogy most rátérünk a 621-esre. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 157-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 622-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 158 as megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Elnézést. Zsadó úr. Azok a lobbik, amik itt jelen vannak, ki lehetne őket küldeni a ö, teremből? Igen, mindjárt foglalkozom ezzel. Ha beszélgetni akarnak, akkor beszélgethetnek, de a termen kívül itt szavazunk. Kérem, rendben. Itt van, aki dolgozik, dolg, az hadd dolgozzon, aki beszélgetni akar, beszélgethet, de a termen kívül. Köszönöm. 159-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 623-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 160-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 161-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 162-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 163-as, megnyitom a szavazást. Egyre több néppárti szavazat van. Rendben. Elutasítottuk. 164-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 624-es, kérem. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 165-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 166-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 167-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 168-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 625-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 169-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 170-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 171-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 172-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 173-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 626-627-esek egyformák. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 628-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 629. Menj, lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 630-as és 31-es egyformák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 174-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 633-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 634-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 635-ös megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 636-os megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 637-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 638-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 639-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. 175, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 176-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 640-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 161. es lezárom, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 178-as megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 178, 642, 643-as egyformák, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 644-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 645-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 646-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 647-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 648-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 649-650-es egyforma, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 179-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 651-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Most comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ça? 180. Le 180. 180. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 181. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 182. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 183. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 184. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 185. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 186. Szavazást megnyitom. Szavazást lezárom. Elfogadtuk. 187. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 188. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 189. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 190. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 191. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 192. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 193. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 654. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 655. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 194. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 656. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 195. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 657. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 196. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 658. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 197. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 659. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 660 és 661 egyforma. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 198. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 663. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 662. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítottuk. 664 és 665, egyformák a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 666. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 667. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 668. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 669. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 670. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 671 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 672 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 673. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom elutasítottuk. 8-as melléklet, 674. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 199. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 200. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 201. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 202. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 203. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 204 a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 205 a szavazást, megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 206. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 207. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 208. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 209. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 210. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 211. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 675. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 676. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 677. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 678. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 9-es melléklet. 679. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 680. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 681. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 212. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 683. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 682. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 684. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 685. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 213. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 214. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 215. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 686, 687, 688, egyforma, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 216. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 689. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 2017 691 forma. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. egy. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 692. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 218. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 693, 694. Egyforma, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 219. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 695. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 696. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 697. Lezárom. Elutasítottuk. 698. szavazást lezárom. Elutasítottuk. 699. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 700. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 701. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 702. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasít, elutasítottuk. 703. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Tízes melléklet. 220. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 221. Lezárom. Elfogadtuk. 222. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 223 és 704. Egyforma. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 705. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 706. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 707, megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 708. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 709. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 224. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 225 és 710 egyforma, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 226, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Nem, nem, elfogadtuk, elfogadtuk, bocsánat. 227. Megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 228. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 229 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom, elfogadtuk. elutasítottuk. Egyes. A szavazást megnyitom. Már a preambulumoknál tartunk. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 230. Megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 231. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 232. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 233. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 234. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 13-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 241. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 240. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. Tizennégyes kompromisszum. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hármas. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 242 242 a szavazást megnyitom, a szavazást lezárom elutasítottuk. Négyes. A szavazást megnyitom. Csendet kérek. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 244. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 245. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 15-ös kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 248. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 249. A szavazást megnyitom. Elnézést kérek, a 248 elfogadása miatt a 249 kiesik, úgyhogy következik az NV3-as és a 252-es, ami egyforma. Most kell erről szavazni. Valami probléma van? Elnézést. a 250-es következik, mert a 248-at elfogadtuk, tehát 250. Kezdjük előről. 250. Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 251. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 16-os kompromisszum. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 256 és 257. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 259. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 258? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 260. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 261. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 262. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk 263, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 266. Egy pillanat türelmet kérek, tehát 266, 264, 265 és az MV 5-ös, ezek egyformák, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Hetes. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 267. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 268. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Envi 6-os. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 269 a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 17-es kompromisszum. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 18-as kompromisszum. A szavazást megnyitom. Kicsit kezdek fáradni, mondja az elnök. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 275. A szavazást megnyitom. De már közeledünk a vége felé. A szavazást lezárom. Elutasítottuk 276, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 19-es kompromisszum, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 280. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. 281. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. Elnézést, elnézést. Elutasítottuk. MV11 és 282, melyek egyformák, a szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. MV10. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 11. A szavazást lezárom. Elutasítottuk. MV12. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. MV13. A szavazást megnyitom. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. MV14. A szavazást lezárom. Elfogadtuk. 20-as kompromisszum. A szavazást lezárom, elfogadtuk. Mit? 289-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. MI16-os, 289-290-es egyformák, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 21-es kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 13-as kompromisszumos, illetve módosító indítvány. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 300-as módosító. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Mindjárt vége. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. 15-ös. Lezárom a szavazást, elfogadtuk. 16-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 308-as. Utolsó módosító. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Hosszú volt. Most már csak kettő szavazásunk van jogalkotási javaslat. Először a jogalkotási javaslatról szavazunk, tehát először szavazunk a jogalkotási javaslatról, utána egy szünetet tartunk, általában ilyen esetben ezt szoktuk tenni, azért, hogy mindenki megbeszélhesse, hogy milyen eredménye zárult a szavazás. Tehát a jogalkotási javaslatról most megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Tehát a jogalkotási javaslatot elfogadtuk, 20 szavazata, 5 ellenében és 2 tartózkodással. Monsieur Matou a demandé la parole. Matou, Köszönöm, elnök úr, várjon, mondja az elnök, várjon, mondja az elnök. Ne mozduljanak. Egy kérdésem lenne, mielőtt az 5 perces szünetet megtartjuk, szerettem volna elmondani ebben az esetben, hogy nagyon sok téma van, a szavazás során is láttuk, ahol döntetlen volt, vagy az egyik módosító nyert, a másik nem nyert. Ez is mutatja, hogy mennyire nehéz, ez a, milyen nehézségeket jelentett ez a szöveg. A mandátum szempontából fontos, hogy a plenárisra kerüljünk. Több évig dolgoztunk nagyon keményen, a szakértők is, és mindenki ezen a témán. Nagyon demokratikus, hogyha végre a plenárisra kerül ez nagyon sok képviselő úgy hoz majd döntést a plenárison, hogy fogalma sincs, hogy miről szól ez a jelentés. Azt is szeretném még elmondani, hogy az egyetlen probléma, ami fölmerülhet, hogy megnyitjuk ezt a lehetőséget, a határidőket is ismerjük nagy valószínűséggel, hogyha nem fogadjuk el a mandátumot és plenáris elé megyünk, akkor valószínűleg megint sok módosító lesz. Ezt már előre mondom, a mai kompromisszumok lehet, hogy a plenárison, már nem kompromisszumos módosítóként fognak előkerülni, emiatt viszont lehet, hogy nem lesz reform, és a sikertelenség, ami éveken keresztül tartott, az tovább fog folytatódni. Elnök, kedves kollégák, ahogy terveztük, 5 perc szünetet tartunk, azért, hogy eszmét cseréljenek egymás közt. Chers collègues. Kedves kollégák. Kedves kollégák, szeretnék megkérni mindenkit, hogy üljön vissza helyére. Azért az aggályos, hogy sok képviselő elment, ha jól látom. Hol vannak a szocialisták? A demokrácia számomra fontos, fontos, hogy mindenki ott legyen, úgyhogy akkor kezdjük csak meg a szavazást, ha mindenki itt lesz. J'ai dit non. Non, mais on n'est pas en plénière, mais c'est moi qui gère, Yannick. Én, én vezetem az ülést, megvárjuk, várunk egy kicsit, hogy a szocialisták visszajöjjenek.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 Je, vous, je vous demanderai de patienter deux minutes. Még két perc türelmet kérek. A szocialista kollégák kedvesen megkértek arra, hogy még egy kicsit várjunk, mert ki kell, hogy alakítsák a szavazási pozíciójukat. Ce qui évidemment signifie qu'ils sont pas toujours... Ez természetesen azt jelenti, hogy nincs köztük egyetértés. Alexandra végeztek. Javaslom, hogy tapsoljuk meg a szocialista kollégákat. Bon, avant, avant donc de... Mielőtt megkezdjük a szavazást a mandátumról, az előadót kérdezném hogy mutassa be, hogy miért kér mandátumot. Igen, köszönöm. Köszönöm, elnök úr. Lehet, hogy korábban nem magyaráztam meg elég jól, mert még egy társam is módosítást kért. Miért kérek mandátumot? Azért, mert őszintén szóval úgy hiszem, hogy a három oldal egyeztetések során jobbítani tudjuk bizonyos kérdéseket, tisztázni is tudunk néhány kérdéseket, olyan kérdéseket, amelyekben mindannyian vesztettünk. És hogyha mindannyian vesztettünk, és javítani tudjuk a szöveget, akkor az mindannyian nyerünk. Tehát a, fontos az, hogy a, minden képviselőnek joga lesz a plenárison szavazni, a plenárison a képviselők pedig a frakció irányát fogják követni nagymértékben. De elkerülhetetlen, hogy sokkal szélesebb körben folyik majd a vita. Miért? mert sok kompromisszumos módosító indítvány, amit én előadóként elfogadtam, úgy fogadtam el, hogy a saját ö, igényeimről is lemondtam, és az összes árnyék előadóra ez igaz. Hogyha van olyan árnyék előadó, aki nem elégedett néhány, tehát biztos, hogy most is vannak olyan árnyék előadók, akik nem örülnek, hogy a kompromisszumoknál nem mindegyiket szavaztuk meg, hogyha kimegyünk a plenárisra, akkor nem csak a kompromisszumosokról, hanem az összes mondatról megnyitjuk a vitát. Én például módosítóként benyújtatnám azokat a módosítóimat, amikkel a nem elfogadott kompromisszumokat kívánnám visszavinni. A tanács és a bizottság megállapodásra jutott, főleg a mellékletek tekintetében sok területen, és ezen kívül logikusan a, nagyon kevés időnk van, Hogyha a plenárisnál megyünk februárban, és megkezdjük a vitákat, és aztán megnézzük, hogy mi jön ki a plenárisról, és aztán kezdődik a háromoda egyeztetés, nem is tudjuk, hogy milyen határidőkkel fog ez működni, az sokkal nehezebb lesz, hogy a reform valóban megvalósuljon. Hogyha hiszünk a reformban, akkor el kell, hogy fogadjuk a mandátumot, nyitva a világ összes vitájára, több száz ülést tartottunk. Én előadóként teljesen nyitott vagyok a bizottsági mandátummal is, hogy azt igazítsam a tanács a bizottsága folytatott tárgyalásokhoz. És őszintén hiszek ebben, nem azért, mert meg akarom akadályozni, hogy a plenáris szavazzon róla, de azt mondom, hogy ha most plenáris elé megyünk, akkor nem lesz reform. Köszönöm szépen. Szeretne valaki ez ellen felszólalni? Zsada úr? Köszönöm, elnök úr kedves kollégánk Mato úrnak igaza van, amikor azt mondta, hogy sok olyan szavazás volt, ami 11-11-es, 12-12-es, 13-13-as döntetlenre jött ki, és ez jelentősen meggyengíti a mandátumot, amit előre tud vinni a tanácsi tárgyalásokra. A második megjegyzésem sajnálatosnak tartom, hogy azt mondja, hogy a plenáris egy handicapet jelent a parlament számára a szakbizottsághoz képest. Hát szuverén joga van a plenárisnak, minden képviselőnek joga van arra, hogy egy témával kapcsolatban állásfoglaljon. foglaljon. Olyan témákról van szó, amelyek az összes európai polgárt érintik. Azoknál a szavazásoknál, amikor majdnem egyenjogú vagy egyforma volt az eredmény, hogyha a szuverén plenáris elé megyünk, akkor bízunk az átláthatóságban, a demokráciában, úgyhogy én a frakciómmal azt támogatom, hogy amikor ilyen osztott a szavazás, plenáris elé kell menni, bízni kell a plenárisban, és bízni kell a demokráciában. Köszönöm, Zsada úr, mindketten elmondták a véleményüket. Még egy dolgot pontosítani szeretnék, szeretném, hogy tiszta legyen ez mindenkinek a számára. Hogyha most a mandátumról szavazunk mind a négy témában, a plenáris erről tájékoztatást kap, és hogyha egy frakció szavazni akar, ez az új szabályzat, tehát aztán történhet még valami, de először szavazni kell a mandátumról, vagy a mandátum ellen, ezt mindjárt megtesszük. Kedves kollégák, akkor mindenkit arra kérek most, hogy szavazon a mandátumra, vagy az ellen, megnyitom a szavazást. Le vote est, est, est, est, est, est, est. Lezárom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk a mandátumot. Ah, autant pour moi. Egy pillanat, mert de igaz, van egy vezető, az egység vezetője azt mondja, hogy elutasítottuk a mandátumot, mert 14 szavazatra lett volna szükség, az összes képviselő abszolút többségére lett volna szükség. Voilà. Il fallait, il fallait en fait, il... 14 olyan tagra lett volna szükség, aki megszavazza abszolút többségre. Ugye 27 képviselő van, és van még két tartózkodás is, úgyhogy ez meg is magyarázza, hogy miért ez lett az eredmény. Úgyhogy közvetlenül a plenárisra megyünk. Nem. Nem. Most ez egy bizottsági terem. Nem fejezzük itt ki a véleményünket ilyen módon. Kint lehet, itt nem. Most áttérünk. Lina Engström asszony jelentésére. Természetesen most itt nagy felfordulás lesz. Minden, senkit nem érdekel, már semmi. Aki ki akar menni, telefonálni akar, interjút akar adni, azt tegye meg gyorsan Akit most már ez nem érdekel, az távozzon. Aki itt marad, maradjon csöndben. Ah oui, c'était 14 mois pas si, c'est si l'FDD se sont obtenus ou pas. Je sais pas. <clears throat> Je pense oui. Bon. Donc nous allons maintenant Most érünk rá a szavazásra. Linea Engström kollégánk jelentéséről, délcsendes óceáni téma. Mindenki készen áll a szavazásra? Mindenki készen áll? Kettes módosító, megnyitom a szavazást. Miért nem mennek ki, ha egyszer azt kértem? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28-as módosítom. Megnyitom a szavazást. Visszavonták az előzőt. Que si celui-là est adopté. Non, false if Celui-là il saute. Il tombe. Il tombe. Si cela non, non, c'est bon quand même, Isabelle. Jó ez így, jó ez így, Elizabeth. 28-as, kedves kollégák. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ötös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes. Megnyitom a szavazást. Könnyebb, mint a technikai intézkedések. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 8-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 9-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 10-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 11-es, megnyitom a szavazást. Elnézést, a 11-esről már szavaztunk. 12-est visszavonták. 13-as részenként szavazunk. Első rész. Giving special consideration to traditional uh, artisanal fishing, ez uh, kerül, ezt kell kivenni a szövegből, tehát első részről szavazunk most. Elfogadtuk, második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Ah, d'accord. Donc le, le, le 30, excusez-moi. 30-as, elnézést. Le vote est clos. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 31-es. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 32-es. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 33-as, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 34-es, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 35-ös, lezárom a szavazást, elfogadtuk. Most itt fölmerül a kérdés, ha Risának nem fog tetszeni. Ellenzi-e valaki, hogy a 14 23-asig blogban szavazzunk? Ellenzi? Rendben. Jó. 14-es. Lezárom a szavazást elfogadtuk 15-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 16-os. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 18-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 19-es. Elnézést. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 21-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az egyesnél részenkénti szavazás, első rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 24-es. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 26-os. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 27-es. Lezárom a szavazást, elutasítottuk. Jogalkotási javaslat. Az egészről most szavazunk, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Nagy többséggel meg szavaztuk, kedves kolléga. Most egy véleményről fogom még szavazni. Clara Aguilera szövege a több éves pénzügyi keretről szól ez a vélemény. Egyes kompromisszumos módosító. Mi a probléma? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hetes módosító indítvány. Sietää. Lezárom a szavazást. Elfogadjuk. 9-es, két részben, első rész. Lezárjuk. Elfogadtuk második rész. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Tízes. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 14-es módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 15-ös. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 16-os. Lezárom a szavazást, elfogadtuk, 17-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 18-as. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19-es. Mi történik? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as. Elég volt. lehet mutatni is. Lezárom a szavazást. Elég mutatni a kezünkkel. Elutasítottuk 21-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 22-es. Huszonkettes. 22 Lezárom a szavazást, sajnálom. Elfogadtuk. 24-es. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 25-ös. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 26-os okafogyott. 27-es is. 28-asról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 29-es, meg, megnyitom a szavazást. Megnyitom a szavazást. Elutasítottuk. 30-as, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 31-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 3-as kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. Elég a beszélgetésből, elfogadtuk. Akkor most a négyes kompromisszumról szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A 43-as módosítóra térünk rá, részenként szavazunk. Első rész megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Második rész, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 44-es módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 45-ös, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 47-es módosító. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elutasítottuk. 48-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 49-es, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást, elfogadtuk. 50-es, megnyitom a szavazást, Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 51-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 52-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 54-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 55-ös, megnyitom a szavazást. Tessék. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 56-os, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást elutasítottuk. 57-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most az ötös kompromisszumos módosító következik, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 60-as módosítom, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 62-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 65-ös. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 70-es megnyitom a szavazást. 66-os. Nem, 63-as mondja az elnök. Egy kicsit uh, 63-as, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 64-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 66-as, most 66-os. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hatos kompromisszumos módosító. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk, és akkor most szavazunk a jogalkotási javaslatról. A véleményről. Lezárom a szavazást. Gratulálok uh, Clara Aguilera asszonynak. Nagy többséggel megszavaztuk a jelentését. Köszönöm szépen. Az elnök most már teljesen kifulladt. Bon alors faites votre vie maintenant pendant que... Pihenünk egy kicsit.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 S'il vous plaît. Parce que, hé eh hey, oh les amis là, le travail continue. Kedves kollégák, a munka folytatódik. Ah non mais attendez. Bah oui mais... Vous avez discuté dans le couloir A beszélgetéseket a folyosón kéretik megejteni. Vannak itt olyan kollégák, akik szeretnék bemutatni jelentésüket, véleményüket, és akik pedig a bildet olvassák, azok azonnal tegyék el. Jegyzőkönyv az Európai Unió és a Mauritiuszi köztársaság közötti halászati partnerségi megállapodásban előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról az Áldéhoz került ez a szöveg, Norika Nikolaj az előadónk, tehát be fogja majd mutatni a szöveget, és utána pedig vitára kerül sor, és majd a bizottság képviselőinek is meg fogom adni a szót. Sapu úrnak fogom megadni elsőként a szót, vagy asszonynak, Madame Sapu, tehát Sapu asszonynak fogom megadni a szót a bizottság részéről. Sapu asszony szeretettel üdvözöljük, és már is öné a szó. Köszönöm szépen, jó napot kívánok mindenkinek! Az Európai Unió partnerségi megállapodást írt alá a Mauritiuszi köztársasággal, ez 2014-ben lépett érvénybe, és hallgatólagos megállapodással meghosszabbítható hat évre. Végrehajtási protokoll is kapcsolódik ehhez a partnerségi megállapodáshoz. Az első protokoll három évre szólt tehát 2014. januártól 2017. januárig. Utána az Európai Unió flottája felfüggesztette a tevékenységét, és megkezdtük a tárgyalásokat a protokoll megújítására. Elkészült a régi protokollról szóló felülvizsgálati tanulmány, és utána került sor az új protokoll kidolgozására. Úgy tűnik, hogy mindkét félnek előnyös a protokoll megújítása. A 2000 2017 áprilisában sikerült megegyezni a mauritiuszi hatóságokkal a tropusi tonhal és az ehhez hasonló fajok kapcsán, hogy az Európai Uniós flotta továbbra is tevékenykedhessen ebben a, ezen a területen. a karthal és a tonhal halászatában. a Mauritiuszi köztársaságban megkötött partnerségi megállapodásnak, tehát ez rendkívül fontos része. Stratégiai fontosságú ez a megállapodás a tonhal hajók kapcsán, a régióban működő exkluzív kereskedelmi zónákra vonatkozólag. Szesel-szigetek, illetve Madagaszkár tartozik ide. A mauriciusi területekhez való hozzáférés a halászati tevékenységek zöggenőmentes folytatását fogja biztosítani. A referencia tonna adatok meghatározzák a pénzügyi plafonokat is, ezek természetesen az előző protokoll adatai alapján kerültek kiszámításra, tehát a referencia tonnák a következő protokoll esetében 4000 tonnát képviselnek. Az Európai Unió hozzájárulása 220 ezer a hozzáférés tekintetében, illetve ágazati kiegészítés, amely a Mauritiuszi halászati politika fejlesztésére kerül majd felhasználásra. Ez is 120 ezer euró, és további 135 euró, amelyet a Mauritiuszi köztársaság kérésére az óceán az óceánnal kapcsolatos gazdaság fejlesztésére fognak fordítani. Óceánhoz köthető gazdaság. A protokollnak vannak olyan elemei, amelyek a fenntartható halászatra, illetve a megfigyelőkre, a hajók, ellenőrzésére fogla, hajók ellenőrzésével foglalkoznak, illetve az elfogott mennyiségek bejelentésére. Reméljük, hogy így a kifogott halmennyiség ellenőrzése hatékonyabb lesz az Európai Unió, tehát így jelentősen hozzájárul a Maurici Köztársaság költségvetéséhez, illetve a hajó tulajdonosoknak is segítséget nyújt. valamint azoknál a kikötőknél, illetve hajójavítóknál is, ahol az Európai Uniós hajók állomásoznak valamint az átalakító vagy feldolgozó üzemek is kapnak segítséget, mind a Seychelles szigeteken, mind pedig a Mauritiuszi köztársaság területén, ahol, az, ahol a kifogott tonhal, mint feldolgozott termék preferenciális vámokkal kerülhet az Európai Unió piacaira. A közös halászati politika reformja a hajó tulajdonosok számára kedvező tanúsítási költségeket tesz lehetővé, bár ezek a tanúsítási költségek az elmúlt időszakban növekedtek. Ennyit tudok elmondani, hogyha vannak kérdések, akkor természetesen szívesen válaszolok. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Norika Nikolaj lesz, de nekem lenne egy kis kiegészítő kérdésem Sapó asszonyhoz. Ön azt mondta, hogy a kifogási mennyiség Mauritius esetében a jegyzőkönyv alapján 4000 tonnáról van szó, de azt nem határozták meg, hogy milyen fajtákról van szó, milyen fajta fajtákról. A 220 ezer euró, illetve a 130 ezer eurós a pénzügyi hozzájárulás. Én ezt nem igazán tudtam besorolni. Ja, das ist, uh, Sie können ja vielleicht am Ende dann lehet, hogy majd a végén beszélhetne erről, de most Norika Nikolaj kapja meg a szót nem szeretném megismételni, amit a bizottság elmondott, csak szeretnék annyit elmondani a protokoll kapcsán, hogy ez a közös halászati politikával abszolút harmóniában áll. Minden pénzügyi részlet szerepel a protokollban. A Maruci köztársaság kormánya elfogadta, hogy a gyakorlatban is alkalmazza a technikai, illetve a megőrzésre vonatkozó intézkedéseket, valamint a halállományok kapcsán is megkaptuk ezt az ígéretet. Az emberi jogok betartását is természetesen figyeljük. A kotonói megállapodás 9. cikkének értelmében, tehát ennek is megfelel a megállapodás. És még egy dolgot szeretnék elmondani, méghozzá azt, hogy a megállapodás előirányozza azt is, hogy az illegális halászat elleni harcot hatékonyabbá tegyük. Jogi szempontból, amennyiben a záradékokat nem tartják be, akkor a megállapodást fel lehet függeszteni bármelyik fél kezdeményezésére. Úgy gondolom, hogy megfelelő most már ez a szöveg, a Mauritiuszi köztársaság fontos és biztonságos ország, kiegyensúlyozott ország ebben a régióban, kiszámítható, és ezért előrelátható a vele megkötött megállapodás. Köszönöm szépen, Gabriel Mató. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak annyit szeretnénk mondani, hogy teljes mértékben támogatjuk a megállapodást, nem csak mondjuk úgy, hogy hasznossági szempontból, hiszen nem olyan nagy mennyiségről van szó, hanem politikai és stratégiai szempontból is fontosnak tartjuk, támogatjuk így Mauritiuszt, négy éves megállapodás, ahogy ez elhangzott, új megállapodásokra van szükség, több lehetőséget kell, hogy kapjanak a halászhajó tulajdonosok, a halászok, a halászhajók száma az 40 és 45, ez elfogadható, az igaz, hogy az utóbbi években a felhasználás nem volt jelentős, és csökkentés, csökkenés következett be, minden esetre úgy gondoljuk, hogy a megállapodás jó, ezt támogatni kell, és meg kell próbálnunk azt is elérni, hogy minél előbb határos legyen. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, valaki kívánna még hozzászólni, ha nem akkor szívesen visszaadnám a szót a bizottság képviselőjének, Sapó asszonynak, hogy egy kicsit pontosítson. Oui, merci, excusez-moi. Igen, köszönöm szépen, és elnézést kérek, hogyha nem voltam teljesen egyértelmű az imént. Tehát a trópusi tonhal fajtákról van szó, Ezeknek a legnagyobb része az UNCLOS egyezménnyel együttműködésben kell megvalósítani ezeknek a hal fajtáknak tehát a trópusi tonhalak kifogásának kapcsán elmondtam a referencia tonna értéket, ami 4000 tonna. Ez a, a pénzösszegek kiszámításában is ezt használtuk fel. Az elmúlt években alacsonyabb adatokat tapasztaltunk. A legutóbbi végrehajtási évben 2000 tonna volt ez, és kifogott cápákról nincsenek adataink. Tehát a horogsoros halászatról van szó a különböző trópusi tonhal fajok esetében. A három fontos pillér, az első az a 220 ezer euró, amely a zónához való hozzáférést jelenti, a 4000 tonnás referenciaértékre kiszámítva. A második pillér egy ágazati támogatás, szintén 220 ezer euró, és a harmadik pillér 135 ezer euró, amelyet specifikusan az óceánnal kapcsolatos gazdasági ágazat fejlesztésére kell fordítani. Köszönöm szépen ezt a nagyon pontos választ. Ha más nem kíván ehhez hozzászólni, akkor rá is térhetünk a következő napi rendi pontunkra. Kaputó kollega jelentése, az Európai Unió azon régiói, amelyek kicsit le vannak maradva, regi szakbizottság jelentése ez. Ezzel kapcsolatban nincsen jelentéstevünk, de a kolléganő szeretne hozzászólni ezt illetőleg tessék. Veronika, öné a szó. Perdón, no encontraba el micro. Elnézést, nem találtam a mikrofont. Először is, és röviden fogok fogal, fogalmazni, ugye nincs itt az előadó. El szeretném mondani, hogy ez egy vélemény, nagyon kiegyensúlyozott a szöveg, tartalmaz olyan elemeket, amelyeket teljes mértékben egyetértek, például a lakosságra való utalások, aztán az emberi erőforrások minőségére való utalás, annak a fontossága, hogy az informatikai infrastruktúrába befektetésre van szükség, illetve az internet csatlakoztatásra is ezekben a régiókban, ezek elősegíthetik a diversifikációt. A vélemény szövege mindig rövid, ezért úgy gondolom, hogy módosító indítványokkal lehet majd javítani a szöveget úgy, hogy nagyon pozitív legyen. Arra is kell gondolnunk, hogy a rég, kevésbé fejlett területek támogatása az Európai Unióban az egyik legfontosabb feladat azért, hogy a gazdasági, szociális, területi kohézió megvalósuljon, és fontos a regionális szereplők fokozottabb részvétele is. Erre vonatkozóan módosító indítványt fogunk benyújtani. Az előadó beszél a finanszírozáshoz való hozzáférésről is. Ez az egyik olyan probléma, ami felmerül ezekben a régiókban. Ezért jobban kell felhasználni az különféle európai alapokat. Beszél a tengeri, a halászati alapról, de szerintem említeni lehet a Federt is, és a szociális alapot is. Sok esetben ezeket is lehet használni. Még egy lehetőség a fejlesztés tekintetében ezen a régióknál a turizmus. Az idegenforgalom több mint 13 millió munkahelyet biztosít összességében, úgyhogy itt is fontos gazdasági változást lehet elérni a szektor fejlesztésével. Azt sem szabad elfelejteni, hogy el kell ismernünk a nők feladatát és szerepét fokozottabb mértékben ezen a területen, és támogatást kell, hogy adjunk a nőknek is. Elvileg ezek azok a témák, amelyeket szerettem volna bemutatni és az ultraperiférikus területekről sem szabad elfeledkezni. Ugye nézem itt a koordinátor társamat, barátomat, nem szabad elfelejteni ezeket a régiókat. Ebben a véleményben nem szerepel a ultraperiférikus régiók helyzete, pedig őket is említeni kell, hiszen ott is jelentős nehézségek merülnek föl. Ennyit szerettem volna mondani, elnök úr. A... Nagyon köszönöm, Veronika. Szerintem minden régió amely a GDP, a teljes EU GDP-nek 55% alatt él, ezek mindenképpen támogatásra szoruló területek, főként a strukturális alapból, és általában ezek olyan területek, ahol halászat is van, főként kis méretű halászat, tehát a turizmus halászat, olyan lehetőségek, amelyek megélhetést kínálnak, mert nincs ott semmilyen fajta más gazdasági tevékenység. Szeretném az Európai Bizottság véleményét még meghallgatni, Livier asszony. Vagy ki? Ja, oké. Okay. Ha Damato. Damato asszony, tessék, van ilyen szó. Köszönöm, elnök úr. A Regi Szakbizottságnak én is tagja vagyok, ezért nagyon fontosnak tartom, hogy a Halászati Szakbizottságban is hozzájárulnak ennek a jelentések az elkészítéséhez. Elmondhatnám, hogy a fenntartható halászat és az akvakultúra, élelmiszer és táplálkozási biztonságot garantálnak sok szegény területen. Sokszor a halból származó fehérje forrás több mint 60%-a a teljes tápláléknak ezért nagyon fontos, hogy a halászatnak fontos a gazdasági és szociális hatása, hozzájárul ahhoz, hogy csökkenjen a szegénység. 660 és 800, több mint 800 millió főre becsülik azokat az embereket, akik a szektorban dolgoznak. A foglalkoztatás szempontjából nagyon fontos, a halászati szektor, az akakultúra, által előállított termékek 40%-a bekerül az exportba, a nemzetközi forgalomba, és ennek az értéke 115 millió euró. A fontos, hogy ez jövedelemforrás jelent sok ország számára. Ugyanakkor még többet kell tenni annak garantálására, hogy egyensúlyozott és fenntartható legyen, valamint jövedelmező a halászat. Az Európai Unió az egyik legfontosabb piac a halászati termékek szempontjából, ez nagy felelősséget is jelent. Mit javaslunk? Először is járuljunk hozzá a kisüzemi halászat fejlesztéséhez. A, ez a halászat jellemzi a legszegényebb és a legkevésbé fejlett területeket. Aztán a törvénytelen, be nem jelentett és nem szabályozott halászat ellen föl kell lépni. Ez az elsődleges ellensége a kisüzemi halászatnak, és korlátozza, károsítja a tisztességes halászok munkáját. Nagyobb jövedelmet kell biztosítani a halászok számára, ez a harmadik javaslat. Negyedik partnerségi kapcsolatot kell kialakítani a harmadik országokkal fenntartható halászat érdekében. Befektetésre van szükség a halászat modernizálása érdekében, és nem szabad más tevékenységekkel ezt összekeverni. Caputo előadóval nem értek egyet a halászati tevékenység diversifikációja, valamikor turizmus, oktatást, mást említ. A halászaink legyenek halászak a legszegényebb területeken is, akiket a leginkább sújt a rövidlátó európai politika. Köszönöm. Damato asszony. Kívánom valaki szólni? Ha nem, akkor szeretnék arra rámutatni, hogy van egy határidőnk a módosítók benyújtására, ez pedig november 27-e ebben az évben 17 óra. Mindenki ezt regisztrálta? Der nächste Tagesordnungspunkt. A következő napi rendi pont beszámoló arról a közös utunkról, amit Guadalupe-be tettünk, és a kollégám fog erről beszámolni, még akkor is, ha már kevesen vagyunk itt. Ricardo. <coughs> Köszönöm, akkor röviden. Érdekes volt az utazás, intenzív, ezt tudtuk már, amikor láttuk a programot is, hogy ilyen lesz. 4-8-kor keltünk minden nap, és este 10 után végeztünk. Nem is tudom, hogy hány száz kilométert tettünk meg egy kis szigeten, ahol azért bonyolult a helyzet, és a többi ultraperiférikus területhez hasonlóan nagyon sok a specifikus jellemző is. Így szeretném mindenki előtt elmondani, hogy köszöntet szeretnék mondani az egész delegációnak, a regionális hatóságoknak, a tanácsnak, az ő rendszerük, mint más szigetek esetén is, a közigazgatási rendszer az differenciált más, de fantasztikus volt a fogadtatás mindenkinek a részéről, mindent próbáltak elmagyarázni nekünk, úgyhogy ezért köszöntet kell mondani, főleg olyan időszakban, amikor nagyon nagy nehézségek merülnek föl, a, a, főleg a Mária hurikán követően, próbálnak ugye visszatérni a normál életmedrébe. Nagyon sok találkozónk volt többféle személyiséggel, mindenféle területen, Guadalupi halászati szektor, akvakultúra képviselői, termelők, környezetvédelmi, klíma témákkal foglalkozó szervezetek, és más témákkal is foglalkoztunk. És láthattuk azt is, hogy vannak bizonyos speciális jellemzők ezen a területen, és nehézségek is, annak ellenére, hogy tehát vannak közös jellemzői, de mindegyik szigetnek van saját identitása is. Van egy olyan program, ami talán a legfontosabb, az Orphis program, ami az ultraperiférikus területen a halászattal foglalkozó szervezet. Ez nagyon fontos a halászat szempontjából, többféle okból is. Ezért úgy gondolom, hogy ez a pozitív ez a kezdeményezés. Láttuk, hogy nagyon nagy a nehézségek infrastruktúra szempontjából, például kikötő, mondták, megyünk a kikötőbe, és akkor oda mentünk, és azt mondtuk, hogy szinte, tehát azt láttuk, hogy szinte semmi nincs ott. Ők panaszkodnak azért, hogy kevés a támogatás az infrastruktúra, a kikötőépítés érdekében. Úgy gondolom, hogy a támogatások hiánya igaz, de a szervezetre is szükség lenne szervezésre, és azért, hogy használni tudják az ilyenfajta támogatásokat. El kell, hogy ismerjem, hogy, hogy kevés halászt láttunk. A, furcsa volt, mert elég nagyok maguk a hajók, egy kicsit mások a hajók, mint amiket mi elképzeltünk, de mindegyiken 250 lóerős külső motorot használták, tehát vagy akár 500 lóerős motort is használtak, ez kicsit furcsa volt. Aztán láttuk azt is, hogy milyen nehézségeik vannak a szennyezés miatt. Mert egy olyan anyagszennyező területet, amelyet használtak, de persze ezek az üzemek is teljesen tökrementek a hurrikán miatt. Lépésről lépésre próbálnak előrelépni bizonyos területeken, a tevékenység gyakorlata kihalt, a halászati tevékenység. Az összes és minden egyes találkozón elmondhatjuk, ugye mindig ugyanazt említettük, már is ugyanaz a lemez volt, ahogy mi is szoktuk mondani. Több támogatást kérnek a flotta modernizálásához, azért, hogy távolabbra kimehessenek halászni, mert most nem tudnak távolra kimenni. A mostani hajókkal, ameddig ki tudnak menni, nem tudnak többet halászni annál a minimum mennyiségnél, mint amit most is lehalásznak. Ezért kétféle területen kérnek támogatást. Az egyik az infrastruktúra, a másik a hajók feljavítása a szervezet, több első szervezet nem nagyon van, nincsenek szövetségek, mindenki úgy csalász, úgy értékesít, ahogy akar, ahogy tud, nincs semmiféle szervezet, halászati szervezet, ami minimálisan stabil lenne. Tehát a forgalmazás is lehetne észszerűbb. Más nem is tudok mondani. Ahogy mondtam, a látogatás nagyon érdekes volt. A hallászati szempontból ugye nagyon nagyok az igények, nagyon nagyok a nehézségek, a, nagyok a lehetőségek is halászati területén is, meg a hobbi halászat, a turizmus szempontjából is össze lehetne egyeztetni ezeket a lehetőséget. Ennyit szerettem volna mondani. A kollégák, akik velem ott voltak a látogatáson, ki tudják egészíteni azt, amit elmondtam. Ricardo Santos. Um, Um, pronto, o Gabriel Mato disse de facto. Köszönöm szépen. A kollega már nagyon sok mindent elmondott, én ezt nem akarom mindezt megismételni. A Kanári-szigetekről származom, tehát egy elég külső régióról, régióból. Szerintem hasznos volt ez a látogatás. Persze lehet a statisztikákat olvasgatni, de más az, amikor látjuk ezt a saját szemünkkel. És nagyon és sok minden különbözik attól, ami az az szigeteken történt. Most már van egy ilyen fajta együttműködés, ez lehetőséget nyújtott nekünk arra, hogy találkozzunk a projekt képviselőivel, a Kanári-szigetek, illetve az Öri szigetek eh, képviselőivel, és láthattuk azt, hogy mi történik, és láthattuk azt, hogy hogyan lehet eh, halászati technológiát eh, kicserélnünk. Az egyik dolog, ami fontos volt Guadalupe számára, az az volt, hogy olyan fajta hajókra van szükségük, amelyek gyorsak, ugyanis a saját hajóikkal nem tudnak messzire menni a parttól. Tehát általában csak egy napra mennek ki a vízre, és hosszabb időre nem. Szükség van a régió közötti együttműködésre. Ez a projekt már megkezdődött. és a, segít a mélytengeri halászatban, és mert ők nem igazán használnak ilyen a technológiákat, főként a parthoz közel ö, halásznak. Át kell adni ezt a fajta technológiát, ezeket a fajta hálókat számukra, ez sokat segíthet. érdekes volt azt is látni, hogy, eh, hogy igazából eh, nem is igazából halászhajókkal eh, halásznak. Ezen kívül láthattunk Láthattuk azt is, hogy a banánültet, hogy milyen hatása van a vizekre. Ez elég negatív, ez a hatás. egy akvakultúra cégnél is voltunk, egy kis cégnél, amelyre a hurikán elég rossz hatással volt. A hurikán tökötette azokat a területeket, ahol a, a, a hal termeléssel foglalkoztak haltenyésztéssel foglalkoztak. Ráadásul olyan halfajtákról volt itt amelyek nem voltak őshonosok Guadalupon. Más halfajtákra vonatkozólag is voltak gondok. Úgy gondolom, az egyik legnagyobb probléma a megőrzéssel van, a tárolással van, nincs technológiájuk arra, hogy lefagyasszák a halat, és ezért van az, hogy a halászhajó csak naponta egyszer mennek ki, vagy egy napra mennek ki a vízre. Hallhattuk azt, hogy nincsen központosított értékesítési rendszer, néhány étteremmel találkoztunk, megkérdeztem azt, hogy milyen fajta statisztikákat kaphatnánk a kifogásról. A Guadalupában jelenlévő francia halászati ügynökség foglalkozik a régió halászati irányításával. és ők is elmondták, hogy tudják, hogy mi történik itt a helyszínen, és a kilátások jók arra, hogy a halászat fejlődni fog. Szerintem amire igazán szükségük van az az, hogy a flottát át lehessen alakítani, de a flotta jelenleg ez nem egy a mélytengeri halászatra való flotta. Vannak új halászati formák is, de a gond az az, hogy nincsen tárolási technológiájuk, tehát kifogják a halat, és még aznap kirakodják ezt, tehát nem tudják a fedélzeten tárolni a halat. Kikötőkben is jártunk. Mm, ezek sem igazán megfelelőek. Lehet, hogy ez azért is volt, mert a hurikán kihatott ezekre a kikötőkre, és Dominikáról is beszéltünk, ahol ezek a tevékenységek fejlődnek, és láthatjuk azt, hogy a kék gazdasági szektor is fejlődik, és a kék gazdaság más szektorokra is kihat, például a halászatra vagy a turizmusra. Tehát hasznos volt maga a látogatás. Láthattuk a különbségeket. A, legkülönböző, a különböző legkülsőbb régiók között. Néhány dolog ugyanaz ezen régiók esetében az, az országeteken is bevezetnek valamit, majd nem sokára a tárolás tekintetében, a megőrzés tekintetében. Ott is segíthetünk majd a mélytengeri halászatban. Korábban is voltak már az Azori szigetekről halászok, akik a Guadalupe-ra látogattak, hogy segítsenek ezen technológiák átadásában. Gabriel is elmondta, hogy a szektor megszervezése kapcsolatban is vannak gondok. Danke, Ricardo. Gibt's noch weiter? Köszönöm szépen, Ricardo. Valaki kíván -e még szólni? Úgy tűnik, hogy nem. A titkárság majd még foglalkozik ezzel a jelentéssel, a guadalupai látogatásról, és jövő héten minden képviselő megkapja majd ezt a kis jelentést. Elérkeztünk a ülésünk végére. Még annyi dolgom van, hogy elmondjam a koordinátorok döntéseit, ezt egyébként már megkapták egy dokumentumban, és eh, úgy tűnik, hogy senki nem kifogásolta ezt és ezért ezeket most elfogadnak tekintjük. A következő ülésünkre november 28-án fog sor kerülni 9 órától, és addig is minden jót kívánok mindenkinek, és találkozunk majd a jövő héten Alan Kedek vezetésével a halászti ülésén. Und danke den, uh, És köszönöm szépen a tolmácsoknak is.